ready to start? Akkor elkezdenénk az ülést. Két napi rendi pontot már letárgyaltunk a Női Jogi Szakbizottsággal. Most a LIBE ülése következik. Napi rend elfogadása. Az Európai Menekültügyi Hivatal igazgatójának kinevezését elhalasztottuk december 9-ére. Ezen kívül a koordinátorok ülése már megtörtént ma, és néhány ajánlást támogatunk, hogy hogy osszuk el a jelentéseket. Ha egyetértenek, holnap kiadjuk ezeket a jelentéseket a megszületett döntések szerint, a koordinátorok ülésén, amit eldöntöttünk, a szerint. Ezen kívül jóvá hagyjuk az ülési jegyzőkönyvét, és rögtön áttérünk az ötös napi rendi pontra, amely nemzetközi védelem, egy harmadik ország állampolgára, vagy egy hontalan személy kérelmének vizsgálatáért felelős állam? Igen. Wikström asszony. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztázni szerettem volna valamit, mivel a Dublin Recast-nak a raportőre vagyok. A parlament első olvasatát 2009. májusában elfogadták. Azóta új parlament állt fel. Én átvettem az előző raportőről, Henis Plesárt asszonytól a jelentést, most pedig a tanács közel áll egy közös állásponthoz, és a trialógust jövő év elején kezdjük. Így aztán nagyon fontos, hogy biztosíthassam, hogy a 2009-es parlamenti jelentést a mostani parlament is támogatja. Örülök, hogy az árnyék előadók egyetértettek, és egységes a parlament álláspontja, ez fontos. Örülök. Örülnék, hogyha a szakbizottság megerősítené, hogy tényleg támogatjuk, és felhatalmazna engem ez a szakbizottság, hogy a tárgyalásokon a tavalyi májusi jelentés szerint vehessek részt. Elnök úr, lenne néhány fő pont. Többek között, és ez fontos, többek között az átutalások felfüggesztése, a parlament úgy gondolja, hogy ezt az utalást be kell venni a végső dokumentumba. A családtagok és gyermekek védelme, jogorvoslat, többek között ezek is témák. Remélem, hogy a belga elnökség feljegyezte ezeket a pontokat, és az egységes parlamenti álláspontot. Remélem, hogy együttműködnek velünk, amikor a végső tárgyalást lefolytatjuk. Ezekre a dolgokra szerettem volna utalni még a szavazás előtt. Köszönöm. Yes, Mrs. Igen, Wikström asszony. Én is ezt szerettem volna mondani. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt feljegyeztük, és most ön megosztotta velünk a hátterét ennek az ügynek. A Dublini rendeletnek a történetét, illetően Papa Nikola úr szeretne hozzászólni, látom és a bizottság képviselője is, Papa Nikola úr. Nagyon rövid leszek, szeretnék köszönetet mondani Vájkström asszonynak, és alátámasztani, amit mondott, hogy valóban egyetértünk azzal, amit az előbb elmondott, mi a szakbizottság részéről, és hogy tényleg nagyon fontos munka lenne az, hogy így folytassuk tovább. Köszönöm. We take note of the... Rendben feljegyeztük, hogy egyetért, ha nincs további hozzászólás. A bizottság? Nem? Rendben. Akkor következő napi rendi pont, hatos. Elektronikus szavazás. Végsem asszony. Igen? Most már nem értem. Genfben voltam, mert minden más európai retteret lezártak, kimerült vagyok, elvesztettem a kártyámat, az asszisztensem ide tart vele. Megtenné, hogy egy kicsit blablázunk, mielőtt ideér? She's here? No? Do you, do you really want... Elnök, tényleg ezt akarja? Igen, Michel úr? Eh? Vous savez la carte. Okay, okay. Yes, Mrs. Lambert. Igen, Lambert asszony. a kolléga érdekében, akkor blablázok egy kicsit, mivel én vagyok a frakció árnyék jelentéstevője. Mi azt gondoljuk, hogy az előző parlamentálás pontját fenn kell tartanunk. Nincs előnye annak, hogy újra kinyissuk ezt a dossziót, dossziét, és támogatom a szavazást, de tovább már nem tudok blablázni ennyi elnök Claude Morás úr, tessék, majd ön is segít. Blablaing. Igen, én tudok bármikor blablázni, mivel ennyire szeretjük Wegström asszonyt. Ezért lassan fogok hozzászólni. Teljes mértékben támogatjuk az álláspontját. Hát ez nem volt túl nagy támogatás, egy mondatot se került összehoznom. Na jó, azt akartam javasolni, hogy menjünk az én szavazásomra. Okay. Mrs. Wikström, if you don't mind. Wikström asszony, ha nem bárja, ha nem bánja. Ahelyett, hogy itt csevegnénk, vagy ilyesmit zenét hallgatnak. Á, itt az asszisztens, pont időben, köszönjük. So, we proceed. Akkor szavazás. Hatos napi rendi pont. 2003 per 109 EK irányelv hatájának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése. Igen. Yes, I was, I was gonna announce. Itt most akartam bejelenteni. Claude Morales úr, ön az előadó, nem? Először Wegström asszonyról kell szavaznunk. Akkor szavazzunk erről a pontról? I have been reported that azt mondták, hogy mivel megállapodást jelentettek be, nem kell folytatni a, a szavazást, de hogyha Buzutil úr. Elnök úr, ha jól értem, akkor a jelentés készítője egy megerősítő szavazást kér az Európai Parlament álláspontját illetően, és még mindig ugyanazon napirendi pontnál vagyunk, Wikström asszony napirendi pontján. Elnök, akkor szavazunk az ötös napirendi pontról. Wikström asszony itt a jelentés készítője, elektronikusan fogunk szavazni, elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezártam. 22 mellette, 0 ellene. Nincs mínusz. Intfeld hogy nem tudta leadni a szavazatát, de beszámoljuk az igen szavazatok közé és eh, Hetto asszony is nem, nem működött a szavazógépe? Tehát a plusz még két eh, szavazat, tehát 23-an szavaztak összesen, és nem volt se ellen szavazat, se pedig tartózkodás, és így rá is tértünk a hatos napi rendri pontra, amely ugyancsak elektronikus szavazás eh, a irányelv hatájának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése. Ezt a megállapodást a hosszú távon tartózkodókkal kapcsolatban az elmúlt trialógus során értük el, amely november 9-én volt, és ezen jelen volt viszont tele asszony, illetve a biztos is. És itt számos kérdéssel foglalkoztunk a korrelációs táblázatot illetően is. Most pedig a szavazásra térünk rá, de még Ezelőtt szeretném önökkel tudatni azt, hogy ha egyetértenek vele, akkor blogban fogunk szavazni a szövegről. Annak érdekében, hogy sikerüljön a tanácssal meghatározott megállapodást megesteni. Tehát blogban fogunk szavazni. Morális úr a jelentés készítője azt javasolja, hogy blokkban szavazzunk a szövegről, amelyet november 9-et tároztunk meg. És most megkérdezem Morász urat, hogy szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni. Igen, csak annyit mondanék, hogy ha blogban szavaznánk, akkor három oldalat megspórolnánk, tehát mindenképpen azt javaslom, hogy blogban szavazzunk. Akkor most rátérünk a szavazásra. úgy szavazunk erről, ahogy ez benne van a november 18-ai tanácsi levélben, a függelékben. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 25 plusz plusz még ehhez jön Intfeld asszony, hogy már 26, senki nem tartózkodik, senki nem ellenzi, ezt elfogadtuk. és az összes további módosítás okafogyottá vált, ezért a végső szavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 26 20, 27-en szavaztak. Mellette senki sem szavazott, ellene senki sem tartozkodott, Gratulálunk Morász úrnak. Akkor folytatjuk a hetes napi rendi ponttal. A harmadik országbeli állampolgárok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei. Itt a jelentés készítője ismételten Morász kollégánk. Ennek a pontnak a célja az az, hogy meghallgassuk a bizottságnak a hozzászólását arról, hogy mennyire veszi figyelembe a szubszidiaritást, és bizonyára tudják, hogy meg kellene hallgatnunk az Európai Bizottságot is. Schmidt asszony van itt a bizottság nevében, ő mutatja be a javaslatot, utána pedig a belga elnökséget hallgatjuk meg, és utána pedig visszatérünk a jelentés készítőhez. De ma itt vannak ma közöttünk négy nemzeti parlament képviselői, a cseh szenátusból, az osztrák Bundesrátból, az osztrák nemzeti tanácsból, illetve az Egyesült Királyság felsőházából. Ők, ezek a parlamentek véleményeket nyújtottak be, amelyek rámutattak arra, hogy ez a javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Ezért tehát megadjuk nekik a lehetőséget arra, hogy hozzászóljanak, és hogy elmondják parlamentjük véleményét. Utána pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot, hogy mit válaszol a parlament aggájaira, a parlamentek aggájaira. Először azonban meghallgatjuk az Európai Bizottság képviselőjét, Diane Schmidt asszonyt. Igen, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek most, és adhatok néhány információt a idén munkásokra vonatkozó javaslatunkról, hiszen tudjuk, hogy számos aggályt vetetted fel, és örülünk annak, hogy magyarázattal szolgálhatunk. Természetesen nagyon fontos ez a vita az Európai Parlamenttel, de a nemzeti parlamentekkel is. Ezt mind figyelembe vesszük, és a Lisszaboni szerződés életbe lépésével az együttműködés az Európai Parlamenttel sokkal erősebb lett, akár csak a nemzeti parlamentekkel is. Ezért örülök annak, hogy elmondhattam a véleményünket. Volt már egy korábbi javaslat is az idei munkásokra vonatkozólag. Úgy gondolom, hogy tudni kell azt, hogy ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság javaslatot nyújt be az alacsonyan képzett vagy képzetlen munkásokkal kapcsolatban. Ez fontos tudni. Ez a javaslat, illetve a másik is részét képezik annak, hogy legyen egy átfogó migrációs politika, és a 2005-ben bejelentett akcióterv a migrációval kapcsolatban két javaslatot tartalmazott. 2009-ben a Stockholmi program is megerősítette azt, hogy mennyire fontos végrehajtani 2005-ös akciótervet. Tehát a javaslat az egy hosszú és intenzív konzultáció eredménye, amely egy zöld könyvvel indult el, és eh, számos előkészítő munka volt, és úgy gondoljuk, hogy most már sikerült egy nagyon kiegyensúlyozott szöveget elérnünk, amely figyelembe veszi a különböző álláspontokat. Azt is gondolhatnánk, hogy a válsággal Csökkent az igény az idénymunkások iránt számos szektorban, az, azonban azt is fel kell ismerni, hogy hosszú és középtávon a szervezett migrációs politika nagyon fontos lesz abban, hogy ki lehessen küszöbölni a munkaerőhiányt, és meg tudjuk felelni a demográfiai kihívásoknak. Míg ezt figyelembe veszük, a javaslatban benne van az, hogy jogosultak a harmadik országból származók arra, hogy idei munkát végezzenek, főként a turizmus, a mezőgazdaság területén, akkor, hogyha nem elérhetőek EU munkások erre a munkára. Ezen kívül a harmadik országból származó idei munkásoknak védelemre van szükségük, hiszen olyan munkásokról van szó, akiknek gyakran szembe kell nézniük a kizsákmányolással, a rossz körülményekkel. Harmadik sorban pedig az is fontos, hogy meg lehessen előzni az illegális bevándorlást, és ezért nyújtottuk be ezt a javaslatot. A javaslatnak két fő célkötözése van. Először is ez egy speciális eljárást határoz meg a belépés, illetve a tartózkodás számára. A második célkötőzésként pedig meghatározza a jogait a harmadik országból származó idénymunkásoknak. Három fő eleme van ennek a javaslatnak, egy egyértelmű, egy gyors belépési gyakorlatot fogalmaz meg, 30 napos beléptetési időszak van, itt közös definíciókat, kötőmokat kell találni, mint például szükség van egy munka szerződésre, vagy egy kötelező érvényű munkaajánlatra, amely minimális szintű bevételt jelent. Ezen kívül van egy munkaidő limit is, egy hat hónap lehet egy adott évben, és egy több szezonra vonatkozó engedélyt is meg lehet adni három évre, hogy meg lehessen könnyíteni a belépési folyamatot az egyes idényekre. Ezen kívül jogi szabályokat is meghatároz az idénymunkások jogi ö, körülményeire, és a tagállamok szabadon ö, elvégezhetnek egy munkaerő piaci tesztet, és eldönthetik, hogy hány idénymunkást engednek be. Nagyon fontos tudni azt, hogy hogy szabadon dönthetnek arról a tagállamok, hogy elvégzik-e ezt a tesztet. És azt is szeretném hozzátenni, hogy az EU-nak van egyfajta preferenciája, hogyha a tagállamok nem tudják betölteni ezeket a munkahelyeket EU munkavállalókkal, akkor van erre lehetőség. A munkaadóknak bizonyítani kell azt, hogy az idei munkások megfelelő ellátást, lakhatást kapnak, hatékonyan kell végrehajtani ezt a javaslatot, és azt is szeretném hozzátenni ehhez, hogy nem szabad azt sem elfelejteni, hogy van egy olyan irányelv, amelyet 2009-ben fogadtak el, és amely szankciókat szabhat meg olyan munkaadókkal kapcsolatban, akik illegális munkásokat alkalmaznak. Tehát mik is az előnyei ennek a javaslatnak a mi véleményünk szerint? Ez egyértelmű szabályokat szab meg az idénymunkások alkalmazása szempontjából. Gyorsabban elérhetőek így az idénymunkások akkor, hogyha szüksége van az EU gazdaságának rájuk. Ezen kívül rendszeresen elvégezhetik az idénymunkát, és ezen kívül vannak jogi feltételei is a munkavállalásnak, ezzel el lehet kerülni a kizsákmányolást, és meg lehet védeni a nem EU idénymunkásokat, és megkönnyíti ez az, utazást is, ez a javaslat a harmadik ország, illetve a, az EU között, tehát ez a cirkuláris migrációra vonatkozik. És ez a javaslat hozzájárul ahhoz is, hogy hogy megvalósuljon a tudástranszfer, harmadik országba be lehessen fektetni, és hozzájárult ez az EU fejlesztési politikájához is. Ez az első bemutatása a javaslatunknak, és természetesen szívesen állok a rendelkezésükre a kérdéseket illetően. Köszönöm szépen. Most először a belga elnökséget hallgatjuk meg, aztán az előadót, és aztán a nemzeti parlamentek képviselőit. Úgyhogy a belga elnökség kap szót. Isabel Rice asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Röviden szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a tanácson belül hogyan haladnak a munkák. Ahogyan a bizottság már utalt erre, a javaslat 2010. júliusában született, októberben került a JAI elé, és a miniszterek többsége pozitívan fogadta ezt az irányelvjavaslatot, de rámutattak arra is, hogy a legális migráció területén előrelépésre van szükség. Voltak azonban fenntartások bizonyos ö, jogi rendeletekkel kapcsolatban, nevezetesen a szubszidiaritásra gondolok itt, majd erre később visszatérek. Magát a szöveget párhuzamos módon szeptember óta vizsgálja a tanács migrációs csoportja, az első olvas, olvasat már le is zárult, de a vizsgálat még nem ért véget. A tagállamok álláspontja még nem alakult ki, és több ö, fenntartást kell még kivizsgálni. Nyilván vannak területek, amelyeket tisztázni kell. Például a tartózkodás tartalmát illetően, időtartalmát illetően, a szöveg 12 hónapra vonatkozóan maximum 6 hónapot szabályoz, főleg ezzel az időtartammal kapcsolatban vannak fenntartások. Aztán egy tartózkodási engedély kötelező kiadása. Itt is vannak kérdések ezen kötelezettséggel kapcsolatban, és felmerül a kérdés, hogy vízum alapján nem lehetne-e a tartózkodást engedélyezni. Aztán a kérelem elbírálásának időtartama általában 30 napról van szó, és ezt rövidnek ítélték időnként. Aztán a munkaadó kötelezettsége, hogy bebizonyítsa, hogy tisztességes lakáskörülményei vannak a munkavállalónak. Nyilván itt is a kritériumokat kell tisztázni, hogy hogyan lehet megítélni azt, hogy normális körülmények között éle valaki. Na most ami a több idő, idényre vonatkozó engedélyeket illeti, itt is még részletesebben kell megvizsgálni ezt a témát. Aztán a nemzetiségek közötti egyenjogúság kérdése is felvetődött, főleg a társadalombiztosítási kérdések vonatkozásában. Ezeket tehát mind meg kell még vizsgálni, és az elnökségnek, illetve a következő elnökségnek meg kellene próbálnia kompromisszumot elérni. A csoport legközelebb december 8-án ül össze, ez lesz az utolsó ilyen alkalom a mi elnökségünk égisze alatt, és mint ahogy már említettem, a magyar elnökség fog visszatérni a szöveg vizsgálatára, amit sajnos a belga elnökség nem tudott befejezni. De természetesen december 31 ig állunk rendelkezésükre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, most az előadónk Moráez úr kap szót. Köszönöm, elnök úr! Azt hiszem, hogy a nemzeti, nemzeti parlamentek érdeklődése néhányan jelen is vannak, illetve a szubszidiaritásról folyó vita tükrözi azt, hogy első alkalommal foglalkozik a parlament egy legális bevándorlási csomaggal. A parlament már régóta kérte, hogy foglalkozzunk a legális bevándorlás kérdésével, most pedig, hogy beindult ez a folyamat, eléggé összetett ö, utat fogunk várhatóan bejárni. A hágai programról volt szó, az európai menekültügyi, végül pedig a stokholmi program keretén belül kell megvizsgálnunk ezt. Ez tartozik abba, ahol Alkalino úr a jelentés készítője, aztán az úgynevezett single permit, az egyszeri tartóztatás engedély kérdését követi. Tehát különböző legális belépési lehetőségek vannak, különböző munkavállalókat érint, és valamilyen módon rendezni kell ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy már a kezdet-kezdetén hangsúlyozzuk a lényeget, nevezetesen azt, hogy nagyon sok frakció itt a parlamentben azt szeretné, hogy az idén munkásokat tovább ne tudják kizsákmányolni. Másodszorban azonban ö, éretten kell megközelítenünk azokat a munkavállalókat, akik demográfiai szempontból már kialakult csoportot képeznek, és nyilvánvalóan demográfiai problémákat oldanak meg Európában. A szitény munka realitás. Nem akarok itt senkit számokkal untatni, de nagyon sok tagállam, amely válaszolt, és azt hiszem, hogy rekord számúak ebből a szempontból a tagállamok, hogy állandó részét képezik a gazdaságnak. Nagyon sokan vállalnak munkát idén jelleggel, és pontosan ezért érett kell hozzáállnunk ehhez a kérdéshez, ebben a szakbizottságban is, meg az Ekonban is, és a tanács is a bizottság elmondta, hogy szerintük mik a legfontosabb kérdések, ami engem illet. Az egész csomag legfontosabb aspektusa elsősorban az, hogy a belépés feltételeit ö, fogalmazzuk meg hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy legalábbis a mi jelentésünk mindenképpen megfelelő védelmet nyújtson a, a migránsok számára, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet panaszal élniük, megfelelő lakáskörülményei legyenek, ezen kívül a bérezés és a munkaidő is megfelelő módon bekerüljön ebbe az anyagba. Az, a foglalkoztatásügyi bizottsággal egyszerűen ki kell, ki, ki kell alakítanunk az esélyegyenlőség kérdését, mint ahogy Orval is mondta, hogy vannak, akik eh, egyenlőbbek, mint mások. Olyan kérdéssel foglalkozunk ö, mi is, meg a foglalkoztatásügyi bizottság is, amely azonos fizetéseket biztosít, és nem ássa alá az Európai Uniós munkavállalók helyzetét. Mindenképpen arról kell, hogy szóljon ez az anyag, ami a címe, az idény munkások védelméről, a státuszuk szabályozásáról, de nem teljesen más ö, munkaerő, ö, alapvetően más fizetési feltételekkel való kialakításáról. Aztán a hatállyal is foglalkoznunk kell, ami például a, a társadalombiztosítási jogokat illeti, jobban oda kell figyelnünk a belépés feltételére, és ezzel mi fogunk foglalkozni elsősorban. Ezen kívül pontosabban kell definiálnunk azt, hogy mit is jelent az idény munka. Mert a valós világban, ahol a ö, hatalmas áradatával kell megbírkozni az üzleti vállalkozásoknak és a szakszervezeteknek, felnőtt módon kell megközelítenünk ezt a kérdést, hiszen az idény munkások az egyik legfontosabb gazdasági területen jelennek meg Európában. Nyilván a tanács és a bizottság hosszú időt vett igénybe, hogy megfogalmazza ezt a javaslatot. Nekünk az egész csomagot kell megvizsgálnunk, nekünk nem horizontálisan, ágazati módon kell megvizsgálnunk ezt a kérdést. De ennek ellenére alapvető közös nevezőket kell létrehoznunk a migrációval vonatkozóan, és tudom, hogy nehéz fába vágjuk a fejszénket, de mindenképpen megéri ezt. Mert azok, akik nem a legális migrációval foglalkoznak, meg kell, hogy értsék, hogy most már hosszú évek óta a tamperei tárgyalásokhoz nyúlhatnánk vissza, talán 99-ben, és nagyon hosszú utat jártunk be Lisszabon óta, első alkalommal akarjuk szabályozni a legális bevándorlást. Nyilván, ahogy ezt a nemzeti parlamentek is megállapították, és néhányan gondolják, nem lesz könnyű. De alapvető lépést jelent ez előre a mi szakbizottságunk és a foglalkoztatásügyi szakbizottságban dolgozó kollégák számára is. Úgyhogy nagyon várom a közös munkát a kollégákkal, hogy közös jogokat fogalmazunk meg széles körű támogatottsággal a parlament részéről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Moraes úr. Azt hiszem, hogy úgy az igazságos, hogy meghallgassuk most a nemzeti parlamentek képviselőit, akik felvetették a szubszidiaritás problematikáját, úgyhogy ezért először Tamás Krülik úrnak adom meg a szót a cseh szenátus képviseletében. Parancsoljon! Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Hölgyeim és uraim! A cseh parlament szenátusa igen összetett állásfoglalást fogadott el, amelynek kilenc pontjából hatra utálnék. A cseh szenátus hiszi, hogy a harmadik országbeli állampolgárok idény munka jelleggel való belépése és tartózkodása nemzeti szinten megfelelő módon szabályozható kérdés. EU jogszabályra tehát nincs szükség. És semmi tovább, többe, többletértéket sem képvisel, sem a hatáját, sem hatását illetően. Másodszorban a cseh szenátus úgy gondolja, hogy a kérdéses javaslat a Lisszaboni szerződés 5. cikke 3. bekezdése értelmében nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Úgyhogy a Lisszaboni szerződés hatos cikke értelmében jár el a szenátus, és hangsúlyozza, hogy az idény munkavállalás szabályozása változó tagállamonként, hiszen más és más munkaerőpiacuk. Hiszi, hogy a javaslat hatékony mechanizmusokat nem fogalmaz meg, amelynek értelmében a harmadik országbeli állampolgárokat megakadályozza abban, hogy egy másik tagállamban az előzőben lejárt engedély után újabb engedélye kérelmezzenek. A maximális tartózkodás 6 hónap szerintünk problematikus, ami az úgynevezett circular migration egyes ágazatokba való bevezetését illetően, legyen az a mezőgazdaság vagy a az idegenforgalmi ágazat, ahogy ezt a bizottság javasolja. Ennek oka pedig az, hogy itt az elvárások és az igények mások és mások, mint például az építőiparban. Ha térjek át az általánosabb konklúziókra, mert a cseh köztársaság a Lisszaboni szerződés elfogadását követően már hozott ilyen döntéseket. A konklúziók azonban azt tartalmazták, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfelelően megnehezítik a különböző ilyen jellegű engedélyek kiadását, mert problémás a szubszidiaritás szempontjából. Ezért a parlamentek ezeket a kártyákat nem tudták felhasználni, miután nincs elegendő koordináció közöttük. A másik oka annak, hogy a vélemények ilyen kis mennyiségben születtek, hogy a parlamentek többsége nem tudta 8 hetes határidőt tartani, csak 14 parlament tudta egyáltalán megvitatni ezt a javaslatot. A koordináció hiányának oka pedig nem más, mint az, hogy ezeket a kártyákat nem megfelelően ö, szabályozza a Lisszaboni szerződést. A nemzeti parlamenteknek azonban ugyanis nincs megfelelő hatásköre, hogy a bizottságot változtatásra ö, bírja. Ezért nem igazán motiváltak a nemzeti parlamentek, hogy koordinálnak egymással. Ez az irányelv nagyon jó példája az elhalasztott lehetőségnek a sárgalap felhasználására. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Hallgassuk meg az osztrák nemzeti tanács Venninger eh, képviselőjét. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy az osztrák parlament kritikai álláspontját ismertethetem. <clears throat> De bevezetőként hagyd mondjam el, hogy a bizottság néhány nappal ezelőtt az osztrák szociális és munkapolitikát nagyon megdicsérte, hiszen az elmúlt hónapokban sikerült elkerülnünk azt, hogy a válságból szociális válság legyen Ausztriában, és a munkaügyi politikánk az európai vezetők között található. Az idény munkásokat illetően jelenleg csak akkor engedjük be az országba, hogyha valóban nem lehet az EU munkaerőpiacáról betölteni ezeket a munkahelyeket. Ezzel az a célunk, hogy megakadályozzuk, hogy a nem EU-s állampolgár országokból érkező állampolgárok betöltsék, elvegyék ezeket a munkahelyeket. Jelenleg 7500 idénymunkás dolgozik Ausztriában harmadik országokból, különösen a közigazgatásban és a turizmus területén. Ha van egy nyitott álláshely, először megpróbáljuk EU-s állampolgárral betölteni. Az átmeneti határidők lejárnak 2011-ben és 2014-ben, és akkor tovább csökkentjük majd az idénymunkásokra való igényt. A bizottság képviselőjének ismertetőjére szeretnék reagálni, hogy miért nem látunk abban hozzáadott európai érteket, hogy ez a rendelet elfogadásra kerüljön először is. Az engedélyek létrehozása nagyon idényellegű és egyéni alapon kell elbírálni. Ezen kívül a regionális munkaerőpiactól függ. Az, hogy több idényre jóvá hagyjunk egy engedélyt, az szerintem lehetetlen megoldani másodszorban hogyha kvótákat jelölnek ki a tagállamoknak, akkor nullás kvóta is legyen lehetséges az idénymunkásokat illetően harmadsorban. A tartózkodási jog az idénymunkások számára nem kell, hogy hat hónapra szóljon, hiszen a szolgálathoz kell, hogy kötődjön. Ha hosszabb időt akarunk jóvá hagyatni, az ellentmond az idény definíciójának véleményünk szerint. Az munkaerőpiac és a munkajog, ez a tagállamok autonómiája, hogy erről döntsenek, így aztán osztrák szempontból nincs szükség egységesítésre, harmonizációra. A tagállamok helyzete eltér egymásétól, és egy EU-s rendelet idén specifikus rendeletként való megjelenése nem szükséges. A szubszidiaritás elvét megsérteni ezt, ezért az Európa, ezért az osztrák parlament és az osztrák nemzeti tanács ellenvetésének adott hangot, és megpróbáljuk részletesen tisztázni szakértők segítségével az ellenállásunk okát. Köszönöm. Thank you. Now from the Köszönöm szépen, most pedig az Egyesült Királyság Lordok házából. Tisztelt elnök úr, nagyon örülök annak, hogy a Libes szakbizottság meghívta ma a nemzeti parlamenteket erre az ülésre, és örülök, hogy itt szólhatok önökhöz. Azután, hogy meghallgattam a cseh köztársaságból, illetve Ausztriából érkezett kollégám véleményét, akkor azt láttam, hogy hasonló a véleményünk és ugyanezt a véleményt fogadta el a Lordok házában a bizottságunk is. A bizottság azt mondja, hogy minden tagállamban hasonlóan fordulnak elő az idei munkások, azonban vannak különbözőségek a munka idő és más kérdésekben is. Ezen kívül vannak különbözőségek azon tagállamok között is, ahol ahol az igényeknek meg tudnak felelni a EU-ból származó idei munkások, és van, ahol már harmadik országból származó idei munkásokra van szükség. Az Európai Unióról szóló szerződés 79. cikke kimondja, hogy a harmadik államból származó munkások alkalmazása tagállami jogkör. Minden tagállam esetében a harmadik országban származó munkások alkalmazását a piaci viszonyok, illetve maga a tagállam szabályozhatja. Az Európai Unió szintjén nincs szükség tehát szabályozásra. Az Európai Bizottság, ahogy hallhattuk, négy specifikus okot adott arra, hogy miért gondolják úgy, hogy megfelelnek a szubszidiaritásnak. Az egyik az az, hogy a tagállamok döntése a harmadik országból származó munkások alkalmazása esetén sértheti más tagállamok szuverenitását. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek minimális munkakörülmény feltételek, ugyanakkor az illegális bevándorlásra akkor is szó kell, hogy nem lenne ilyen jogszabály. A minimális jogok a különböző lehetnek minden egyes országban, és a tagállamok továbbra is elvezték azt, hogy kilép be a területekre. A második érve a bizottságnak az az, hogy a Schengeni területben bizonyos szabályokra van szükség, hogy nem maradjon túl sokáig a területen a munkások. Úgy gondolom, hogy közös szabályokra van szükség az idei munkások esetében, ezt a kockázatot csökkentsük. A harmadik érv az az, hogy a kizsákmányolást illetve a rossz munkakörülményeket úgy kell leközdeni, hogy kötelező érvényű EU szintű szabályokat fogalmaznak meg a, a tagállamai szinten ezt be lehet végrehajtani, és ezek ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint az EU-s intézkedések és a kizsákmányolás ellen. Az Európai Bizottság utolsó érve az az, hogy az Európai, Bizot, Európai Unió idénymunkásokra vonatkozó eszköze kell ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk felépni a harmadik országokkal globális megközelítést alkalmazódjuk alkalmazzunk. Mi nem igazán értjük ezt, hogy miért kellene így lennie, és azt mondjuk, hogy a bizottsági érvek nem igazán meggyőzőek. Úgy gondolom, tisztelt elnök úr, hogyha még hogyha el is fogadnák ezt az irányelvet, akkor ezt nem lehetne az Egyesült Királyságra alkalmazni, hiszen az Egyesült Királyság kormánya nem ö, ö, csatlakozott a 22-es cikk jegyzőkönyvéhez a szerződésnek. Ezért a Egyesült Királyság parlamentének ellenőriznie kell azt, hogy a szerződéseket megfelelően alkalmazták-e itt. Én tudom, hogy szükség van arra, hogy ellenőrizzük azt, hogy hogyan lépnek be a harmadik származó idei munkások, és ha beléptek, akkor valóban meg kell őket védeni a kizsákmányolással szemben, meg kell védeni az egészségüket. De úgy gondolom, hogy itt minden tagállamban egyforma szabályokra van szükség, és úgy gondoljuk, hogy ezt sokkal jobban el lehetne intézni úgy, hogyha ezt nemzeti szinten tennénk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselője megint, Schmidt asszony szeretne reagálni ezekre a megjegyzésekre, amit a nemzeti parlamentek képviselői tettek. Tessék! Uh, thank you very much, uh, Chair. I, I think I replied already to some of the question in my first intervention. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy már néhány megjegyzésre ragadom. Of the points which was, were raised. De akkor részletekbe is megyek. Meghallgattuk most a nemzeti parlamentek képviselőit, és az elkövetkezendő hetekben részletesen is reagálunk a kapott véleményekre, és támogatásunkról biztosíthatjuk Önöket, de azt is látjuk, hogy az álláspontok eltérnek. Ahogy már említették korábban, hat negatív választ kaptunk, de több pozitívat is kaptunk, és ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy a javaslatunkat néhány tagország támogatta. Több pontot is felvetettek. Hagy említsem megint meg, hogy manőverezési teret hagytunk a tagállamoknak. Ahogy már említettem, a tagállamoknak joga, hogy ellenőrizzék először, hogy milyen munkaerő áll rendelkezésre az EU munkaerőpiacán esetleg olyan harmadik országból érkezők, akik már itt dolgoznak. Ezen kívül néhányan utaltak rá, hogy milyen mennyiségben érkeznek ezek a harmadik ország állampolgárai nyilván, hogy ezt a tagállamok szabhatják meg. És ezt a Lisszaboni szerződés is hangsúlyozza ezen kívül a tagállamok figyelembe vehetik a hazai munkaerőpiac helyzetét, és nyilván ők döntenek erről. Ezen kívül említhetik a hat hónapos határidőt. Ez egy nehéz kérdés, mert próbáltuk figyelembe venni azt, hogy mi a helyzet az egyes tagállamokban. Néhány tagállamban hosszabb időt maradhatnak, más tagországokban rövidebb időt, mint a hat hónap. Úgyhogy a mi javaslatunk a két megközelítés között helyezkedik el, és hat hónapot javasol. Ami a körmigrációt illeti többféle lehetőség áll rendelkezésre, többféle engedély, többféle szezonra, hiszen ez lehetővé tenni a munkaerő áramlását, és azt is, hogy a származási ország helyzetét is figyelembe vesszük, vegyük. Általában véve a szubszidiaritás elvét, illetve idei szükség van minden tagállamban, csak egyes tagállamokban nagyobb szükség, mint másokban. Amit azonban látni kell, hogy az egyik tagállam döntése kihathat a másik tagállamra. Különösen most, hogy a Schengeri területen szabadon mozoghatnak. Természetesen a túllépe tartózkodási idő kockázatát is szeretnénk csökkenteni. Említettem, hogy a szankciók is rendelkezésre állnak. Ezek az illegális a munkát vállaló harmadik ország állampolgárait foglalkoztatók ellen alkalmazandók, és harcolnunk kell az illegális bevándorlás ellen. Morász előadó említette, szélesebb keretek között kellene ezt áttekintenünk. Az illegális bevándorlás, az egységes engedély, ezek is szerepet játszanak, a kék kártyás szabályozás, és ez már életbe lép a jövő évben a tagállamokban és nagyon fontos, hogy ne elizolálva nézzük ezt a témát, hanem kontextusban. A bizottság szeretne egységes direktívát, de sajnos nem tudtuk ezt elfogadtatni a tanácsa. Most változott a helyzet, és remélem, hogy az együttöntés eljárás keretében ambíciózusabb politikát tudunk folytatni, mint társjogalkotó. Köszönöm szépen. We understand that the commission will reply. Akkor a bizottság majd írásban reagál. Jó. Akkor most pedig megadom a szót kérőknek a szót a raportőrnek először, tessék, elnök úr. Mielőtt a többiek hozzászólnának, hagyd mondjak néhány szót. Ez nem eljárási hiba, de kicsit furcsa helyzet állt elő. Három parlamenti képviselő szólt hozzá, és az egyik nem támogatja. Akik nem követik figyelemmel ezt az eljárást, el kell mondom, hogy a németek, az olaszok, a portugálok és a spanyolok mind-mind támogatják ezt a javaslatot. Tehát kicsit szeretném tisztázni ezt. Másodszorban, ez egy megért, rugalmas javaslat. Nem támogatnám, ha nem tenné lehetővé tagállamok számára, hogy szabályozzák a belépők számát, ha nem lenne innovatív, az úgynevezett körmigráció kérdésében fölvetődik itt a multiszezonális engedélyek kérdése is. Nagyon nagy számú illegális bevándorlóról van szó, akik időszakos munkát végeznek. Ez létezik. A három tagállamban is, akinek a képviselői beszéltek, én is az egyikbe tartozom. Ez a rendelet pontosan ezért nagyon fontos. Nem ö, tér ki az úgynevezett szabálytalan ö, alkalmazásra, ezzel más direktívák foglalkoznak. Természetesen a szakszervezetek is felvetik itt a saját kérdéseiket, például az egyenlő bánásmódét, az igény munkáét, az egyik országból a másikba való átlépést, és így tovább. Végül, kolléga, szerettünk volna horizontális megközelítést, egységes engedélyt, de a tanács ellenezte, mert a tanács évről évről arról beszél, hogy mindenki hasznára válik majd, hogyha ezt szabályozzák, de nem történt semmi. Így aztán támogatjuk ezt a szektorális megközelítést. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy elfogadhatók legyenek ezek a javaslatok, mert nagyon fontos a migráció kérdés, ez egy politikai kérdés. Thank you. Mr. Papa Nicolau. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is kétségtelen, hogy Európában nagyon sok idei munkás dolgozik. Európa, és nagyon sok tagállam. Különösen azok, amelyekben nagyon erős a turizmus és a mezőgazdaság, szükségük van az idő munkásokra. És pontosan azért, mivel sok ilyen idénymunkás illegálisan vállal munkát, ez egy tény, így aztán nagyon fontos, hogy ma, ami itt elkezdődik, és összehangolva a többi direktívával, mindent megtegyünk, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy jobb, hogyha legálisan választanak munkát mm, egy jobb jövő érdekében, így lesznek jobb esélyeik. És így tudnak megélni a választott tagállamon. Természetesen nagyon fontos, hogy védjük ezeket az embereket, és hogy megvédjük a jogaikat, ez kétségtelen. Egyetértek a jelentéstevővel. Persze bele lehetne gondolni, hogy ha egy tagállamon hat hónapig marad valaki, mit tehetünk érdekében, és hogy védhetjük azt, akinek van tartózkodási engedély, és öt éve lakik egy tagállamban. Ahogy ezt mindenki tudja, nem döntöttük még el, mi a definíciója az idény munkásnak? Mi az, hogy idény, hogyan osztjuk el ezt a szektorok között? Itt még nagyon sok mindent kell tennünk. Ugyanakkor viszont, miközben védeni akarjuk ezeket az embereket, és itt van ellenállás a tagállamok részéről, biztosítanunk kell, hogy ne éljenek vissza ezzel a rendelettel, hogy ez az irányelv ne minősítsen valakit idény munkássá, és ezek az emberek aztán nem maradjanak ott örökre, kihasználva ezt az irányelvet. Tehát, hogy megértsék, hogy átmenetileg vannak az országban. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Legyünk kemények, és biztosítsuk, hogy aki időszakos munká, munkásként jött, térjen vissza az anyaországába. Ehhez figyelemmel kell követnünk a munkaadók tevékenységét, tájékoztatnunk kell őket, és persze nagyon fontos a tartózkodás. Hogyan lehet biztosítani a körülményeket az egyes tagállamokban. Ezen kívül a tájékoztatás nagyon fontos. Hogyan fogják tudni ezek az emberek, hogy mik a jogaik? A saját anyanyelvükön, vagy hogy tolmácsolást, fordítást kaphassanak, hogy ismerjék a jogaikat. Ami kérvények átvizsgálását illeti, hogyha ez a keret irányelv, keret rendelet sikeres, ahhoz, hogy ez így legyen, tudni kell. Az időszakos munkavállalók esetében rövid időn belül kell választatni, egyértelmű választ kell adni, hogy tudhassák ezek az emberek, hogy akkor ebben a szektorban munkát vállalhatnak-e. Nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk, és nyilván, hogy a nemzeti parlamentek képviselőinek fontos fenntartásai vannak. Ha megnézzük az illegális bevándorlás helyzetét Európában, különösen azokban a tagállamokban, ahol nagyon nagy a bevándorlási volumen, de előre haladhatunk, csak ehhez az kell, és ezt mondta a raportőr is, és a, biz, a bizottság képviselője is, hogy ez egy holisztikus megközelítés része kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. Sargentini. Köszönöm szépen, Sargentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy korán van még ahhoz, hogy ezen irányelv részletéről beszéljünk, de beszélnünk kell arról, hogy miért szeretnénk ezt, mi ennek az oka. Ennek az oka, hogy szükségünk van az Európai Unióban a munkásokra, nem csak azokra, akik kékkártyával érkeznek, vagy nemzeti rendszereken keresztül érkeznek, és akik magasan képzettek, olyanokra is szükségünk van, akik alacsonyan képzettek, vagy egyáltalán nem képzettek. Láthatjuk néhány tagállamban, hogy a társadalom előregedése gyorsabb ütemben halad, mint gondoltuk volna. Vannak olyan országok, ahol a társadalom előregedése, előregedése folyamatban van, de Kelet-Európából töltik fel a munkaerőpiacot. Ez igaz az Egyesült Királyságra, de akár igaz Hollandiára és a hazámra is de akár az egész Európai Unióra is igaz lehet ez. Azt is láthatjuk, hogy kizsákmányáljuk az illegális munkavállalókat. Gondoljuk arra, mi történt Dél-Franciaországban, vagy Cipruson, mi történt ezekkel az afrikaiakkal, akik szörnyűséges körülmények között éltek és dolgoztak, illegálisan voltak ott, sőt, néha illegálisra is alkalmazták őket, lehet, hogy legálisan voltak ott, de ezt meg kell állítanunk, és az idény munkásokra vonatkozó irányelv az első lépés az Európai Unió részéről, hogy felismerjük azt, hogy szükség van egy szabályozásra, lehetőséget kell adni az alacsony képzettségű munkahelyeken az embereknek. Gondoljunk azokra az afrikaiakra, akik a spanyol határon kívánnak belépni, szerintem ők is legálisan szeretnének az Európai Unióban dolgozni. Azok a megjegyzések, amelyeket a különböző nemzeti parlamentek tettek, és azt mondták, hogy ezek szubszidiális kérdések, és ezekről nem dönthet az EU, én ebben kételkedem. Ha megnézzük a tamperei megállapodást, vagy a hágai, vagy a stokholmi megállapodást, akkor azt láthatjuk, hogy számos kormány már csatlakozott mindenhez. Nem tudom, hogy ez az érvelés a szubszidiaritás kapcsán vonatkozik a különböző vállalatok közötti cserére is. Ugyan így gondolkodnak-e akkor, amikor a magasan képzett munkaerő cseréjéről van szó, vagy csak inkább az alacsonyan képzett emberektől félnek. Hogyha megnézem az én tervemet, akkor gondolom, hogy ez egy új lépés a kölkölös migráció esetében. Nem fogjuk megoldani a, a helyi munkások gondját, úgy gondolom ez a következő lépés lehetne. De mindenképpen szeretném azt, hogyha a mi irányelvünk a munkásokkal kapcsolatban lehetőséget adna az emberek számára ahhoz, hogy karriert csinálhassanak Európában. Lehet, hogy munkásként kezdi valakit, de nem biztos, hogy így, így is végződik az európai karrierje. Szeretnék Morál úrral együttműködni, hogy sikerüljön megoldásokat találni a problémákra, és szeretném meggyőzni a különböző nemzeti parlamenteket, az én saját parlamentemet is Hollandiában, hogy ez egy, nem egy olyan kérdés, amit nemzeti szinten lehetne megoldani. Thank you, Mrs. Weber. Thank you very much, Chair. Please allow me to start by... Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, hogy erről a fontos vitáról itt vitatkozhatunk, mégpedig elegendő időt számva rá, mert mindig kapkodunk általában. Nem akarom itt dramatizálni túlzottan a helyzetet, de úgy tűnik számomra, hogy ez az irányelv a többivel együtt, amely a migrációban, a menekült ügyel foglalkozik, egyfajta teszt az EU számára, nevezetesen, hogy meglássuk, hogy egyáltalán hogyan lép fel az Európai Unió. És szerintem a tanács számára is, mert remélem, hogy meg fogja érteni a tanács, hogy ez mit is jelent. Teszt ez a tagállamok számára is, a nemzeti parlamenteken keresztül, számunkra is, az Európai Parlament számára is, de a civil társadalom számára is Európában, a szakszervezetek, a civil szervezetek számára, mert az az igazság, hogy itt most nem csak arról beszélünk, hogy munkavállalókra szükség van az EU belül, hanem egy egész csomagról beszélünk. Bár külön jogszabályonként foglalkozunk vele, és el akarjuk mutatni a világnak azt, hogy hogyan járunk el, amikor a bevándorlásról, a migrációról van szó. Európai Unió vagyunk-e, vagy pedig csak pusztán 27 tagállam együtt tudunk-e közös törvényeket hozni, ha minimálisakat is az összes tagállam számára. Vagy minden alkalommal előráncigáljuk a szubszidiaritás elvét annak érdekében, hogy tulajdonképpen eltérő és gyakorta nem egyértelmű módon járjunk el határainkon túl. És úgy gondolom, hogy most megpróbáljuk ezt a nemzetközi szerepet felvállalni, de a saját területünkön valamilyen logikát kellene követnünk, ami ezt a konkrét irányelvet illeti. Úgy gondolom, hogy az elmúlt mandátum során már annyit beszéltünk erről, amikor a Toronc eh, irányelvről volt szó, hogy az Európai Unió majd közös megközelítést fogalmaz meg a migrációról, és felvetődött persze az idénymunkások kérdése is, hiszen Arról is szól ez, az az egész, hogy tartsuk be azokat az ígéreteket, amelyeket a külvilágnak tettünk, és ez nagyon fontos többletértéket képvisel. Mondanom se kell, hogy ha csak a tagállamokra bíznánk ezt, legyünk őszinték. Egyesek számára prioritás lenne, mások számára nem, de mindenképpen a nemzeti jogszabályok egyszerűen attól függően változnának, hogy jobboldali vagy baloldali, vagy inkább közép ö, irányultságú kormány van éppen poszton. Úgyhogy minimális ö, szabályokra mindenképpen szükség van európai szinten. Értem én, hogy a tanácson belül vannak olyan hangok, amelyek hát ilyen kicsit vonakodóak, vagy ellene szólnak, mert nyilván a nemzeti parlamentek is nyomást gyakorolnak rájuk. És ezt el kell mondanunk, hogy bizony a szakszervezetek is nyomást gyakorolnak, még Európai Uniós szinten is rá. De legyünk őszinték. A részleteket majd kidolgozzuk. Biztosíthatjuk azt, hogy a munkavállalók jogai, beleértve az idény munkásokat is, védelmet élveznek, de ugyanakkor szabályozhatjuk a harmadik országból beérkező munkavállalók helyzetét, és ez teljesen normális, mert szembe kell néznünk a realitásokkal, és egyszerre nem tehetünk úgy, mint hogyha nem is létezne ez a jelenség. Ahogy a kolléganő is fogalmazott, igenis létezik ez a jelenség, és egyszerűen a védelem hiánya miatt az emberek borzalmas feltételek között és körülmények között élnek és ezzel kapcsolatban valamit tennünk kell. A tanács rámutatott egy csomó olyan területre, ahol nincs megállapodás a tagállamok között, vagy a tagállamok fenntartásukat fogalmazták meg. Remélem, hogy a tanácsnak sikerül majd előrelépni, és jó megoldásokat találni ezeken a területeken. De nem úgy, hogy megakadályozza az irányelv elfogadását, vagy annak végrehajtására akarjon valamilyen hatást gyakorolni, hogyha jóvá hagyjuk. Nagyon remélem, hogy ha jó feltételeket fogalmazunk meg, azok tényleg az emberek védelmi érdekében születnek, akik nem mások, mint az idény munkások. Nagyon szeretném, hogyha a tanács tényleg megérteni ezt az üzenetet, mert véleményem szerint már jó ideje ez az Európai Parlament tényleg teljesen járt el, és azt az üzenetet közvetítette, hogy mi azt szeretnénk, ha az Európai Unió felvállalná fontos nemzetközi szerepét. A tanácsnak is így kell eljárnia, hiszen az Európai Unió tanácsáról van szó, nem egyszerűen csak 27 tagállam gyülekezetéről. Köszönöm szépen. Gyakolino úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány megjegyzésem lenne. Figyelmesen követtem a megjegyzéseket. De ha csak a nemzeti parlamentek véleményét kellene figyelembe venni, már az elején gyengülne az irányelv. Nem szabad alábecsülnünk ennek a szövegnek a jelentőségét, ahogy Moraes úr is elmondta. Én a másik irányelvvel kapcsolatban vagyok előadó, ez a cégekre vonatkozik, és ez is az irányelvhez tartozik. A cél az, hogy lehetővé tegyük a harmadik országból való munkavállalók belépését, figyelembe véve a tagállamok munkaerőpiacainak valós helyzetét. Úgyhogy szerintem ezen munkavállalók számára olyan belépési feltételeket kell megállapítani, amelyek mindenki számára egyformák a tagállamok között. Nyilván szükség van a szubszidiaritásra is, de ugyanakkor egységesen kell ehhez a kérdéshez hozzáállnunk, hiszen ez nagyon fontos minden tagállam számára. nem új jelenségről van szó. Tulajdonképpen ott van Anderlecht, Malmö, London, Párizs. Úgy gondolom, nincs olyan tagállam, amely ne ismerné ezt a problematikát, az idény munkavállalók helyzetét. Nyilván van egy ágazati hozzáállás, vannak olyan ágazatok, amelyeket jobban érint ez, a mezőgazdaság, az idegenforgalom például, az építőipar. Nyilván hallottunk ezekről a példákról. Minden tagállam már bizonyos ö, rendszert hozott létre, Olaszországban, Németországban, Csehországban, Nagy-Britanniában, Ausztriában. Tehát rendkívül kényes ez a kérdés, és annyira fontos, hogy az Európai Parlamentnek fel kell hívni a figyelmét erre. Úgy gondolom, hogy természetesen figyelembe kell venni a parlamentek közötti együttműködést, hiszen így kölcsönösen tanulhatunk egymástól, és hozzájárulunk így a kultúrák közötti vitához. Ami magát a dokumentumot illeti, arra gondolok itt, amelyel kapcsolatban előadó vagyok, nyilván vannak megoldandó kérdések, még pedig eléggé gyorsan kellene megoldanunk ezeket, hogy tényleg valós védelmet biztosítsunk ezen munkavállalók számára. Nagyon jól tudom, hogy Olaszországban nagyon sok idény munkás ö, dolgozik, almaszedés, narancsszedés ö, keretén belül nálunk, és nyilván ők is részei a körkörös migrációnak. A bizottságnak és a tanácsnak hozzá kellene és hozzá tudhatná járulni jelentősen a megoldáshoz, és nagyon remélem, hogy gyorsan ö, lezárulnak ezek a munkálatok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mondja Buzutil úr. A néppárt nyitott az új kezdeményezések felé a legális migráció vonatkozásában. A legutóbbi európai parlamenti választási programunkban is megfogalmaztuk ezt, úgyhogy újra megismételjük, mindenképpen konstruktívan kívánunk hozzáállni ehhez a kérdéshez, de úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamenti kollégáink néhány kihívó érvet fogalmaztak meg a szubszidiaritás elvével kapcsolatban, amit egyszerűen nem lehet csak úgy elmismásolni, ellenkezőleg nagyon komolyan kell vennünk ezt. A bizottság megpróbált megnyugtatni minket, mondván, hogy hát nem kell aggódni, ami az idény munkások számát illeti, a kvótákat betartjuk minden egyes ország vonatkozásában. Azt is mondták, hogy megtartjuk a referenciákat is. Úgyhogy azt hiszem, hogy addig, amíg így állunk a kérdéshez, felmerül a kérdés, hogy minek kell nekünk ez az irányelv. És ha a válasz erre az, hogy mert oda kell figyelnünk a munkakörülményekre, akkor azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy az egyes tagállamok miért nem képesek megfelelő feltételeket teremteni azon munkavállalók számára, akik az EU-n kívülről jönnek, anélkül, hogy mi európai szinten törvényeket hoznánk. Tehát úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás elve fontos, tiszteletbe kellene tartani, és a bizottság tartozik nekünk azzal, hogy megfelelő érvet fogalmazzon meg azzal kapcsolatban, hogy a szubszidiaritás elvét miért tartják itt tiszteletbe. Végezetül. Elhangzott az is, hogy ez az irányelv segíthetne nekünk az illegális bevándorlás elleni harcban. Én úgy értelmeztem, hogy voltak más kezdeményezések is már ezen a téren. Egyikük például a szankciókra vonatkozik olyan munkaadókkal szemben, akik illegálisan foglalkoztatnak munkavállalókat. Ennek az irányelvnek még hatályba kell lépnie. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ami a kizsákmányolást illeti, még itt is óvatosan kell ö, fogalmaznunk, hogy ö, ne ö, vonjunk le elhamarkodott következtetéseket a hatályba lépésig, mert hát voltak még más kezdeményezések is. Végezetül nem azt mondom, hogy ellenezzük mindezt. Messze nem. Nyitottak vagyunk a javaslat iránt, csak meg kell győzni minket, mindenféleképpen együttműködünk az előadóval, de szükségünk van arra, hogy meggyőzzenek minket. Úgy hiszem, hogy ma az Európai Bizottságnak ez nem sikerült teljes mértékben, nevezetesen, hogy a szubszidiaritás elvét mindenképpen és teljes körülön tiszteletbe tartják. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én is azzal kezdeném, amit Bozuti úr mondott. Ez az egyik első alkalom, hogy a nemzeti tagállamok véleményét hallgatjuk meg a bizottság javaslatáról, és úgy tudom, hogy 12-en ellenezték. Mivel új eljárást kezdeményezünk, nem tudom, hogy lehetőség lenne arra, hogy esetleg írásban nyújtsák mindezt be a parlamentnek, hogy meglegyenek a mellette és ellene szóló érvek is a parlament számára, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi és hogyan tovább. Azt hiszem mindenki egyetért azzal, hogy akik az EU-ban dolgoznak, tisztességes bánásmódot érdemelnek és véget kell vetnünk az illegális kizsákmányolásnak. De szerintem is az a gyenge pontja a javaslatnak, hogy semmiféle statisztika nem támasztja alá. Mi a gond a különböző tagállamokban? Hány idény munkás van az egyes tagállamokban? És ha olyan sok az illegális munkavállaló, akkor az új javaslat segítségével meg lehet ezt akadályozni mert az irányelv végrehajtásának ellenőrzése is a tagállamok hatáskörébe tartozik majd. Tehát ha a tagállamok nem képesek tenni valamit az illegális munkavállalókkal kapcsolatban most, akkor hogyan tudnák ezt megtenni az európai szintű szabályozással? Úgyhogy statisztikai adatokat szeretnék azzal kapcsolatban, hogy mekkora területet érint ez a probléma, és mit várunk a jövőtől, növekedő tendenciát, vagy mit kik azok az országok, amelyek ellenzik vagy mellette vannak. Aztán azt hiszem a tanács is felvetette a következő problémát. Az egyik feltétel a, az emberi lakhatási körülmények. Nos, lehet tudom képzelni, hogy Finnországban vagy Görögországban más és más ennek a tartalma. Úgyhogy hogy fogjuk ezt a problémát megoldani? Most ami az időtartamot illeti, úgy tűnik, hogy a jelenlegi jel rendszer jól működik. Mivel érvelt a bizottság a hat hónap mellett? Normális időszak lenne ez? Van egy, vannak olyan országok, ahol nyolc hónap van, van ahol hat, vagy miért? ami az idegenforgalmat illeti, nyilván másképp kell ehhez a területhez hozzáállni, mint mondjuk a mezőgazdasághoz, vagy bármi más területhez. Tehát mi az érve a bizottságnak a hat hónap mellett, és miért legyen ez minden egyes szakterület esetében hat hónap? Hát elnök úr, ez volna az első megjegyzésköröm. Volt egy csomó negatív megjegyzés, amit eljutott hozzám, voltak olyanok, amelyek pozitívak voltak, de mi majd pozitívan állunk az egész kérdéshez, de a negatív megjegyzésekre is valamilyen kész megoldást kell kitalálnunk a válaszokra. Köszönöm szépen, Romero úr. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen megjegyzésem lenne. A tagállamokat és a hozzáállásaikat illetően. Buzutil úr mondta, a tagállamok önmagukban megvizsgálhatják a munkavállalás feltételeit, és elkerülhetik azokat a sajnálatos helyzeteket, amiket látunk. De nincs rendelkezésre álló statisztika. Jól lenne tudni, hogy pontosan mi a helyzet. Mivel itt a szubszidiaritás elvéről is szó van, Európában jelenleg új helyzetben találjuk magunkat, bár eltér a tagállamok helyzete, mivel a mobilitás létezik, egyre közelebb kerülünk az egységes munkaerőpiachoz. Ehhez egységes szabályokra és eszközökre van szükségünk, hiszen a jövőben ez egy magától értetődő piac lesz. Természetesen ez a tagállamok felelőssége. Tiszteleten tartjuk az Egyesült Királyság álláspontját, amikor azt mondják, hogy a szerződés őreiként akarnak fellépni, de jó lenne, hogyha kicsit hozzájárulnának az európai eszméhez, hogy a visszaéléseket elkerülhessük. Ez a kettős piac, ami létezik, ez sajnálatos, de létezik. Pontosan azért, mert vannak olyan tagállamok, amelyek nem elég hatékonyak, mivel létezik ez a kettős piac, egységes feltételeket kell megszabnunk, hogy elkerüljük a visszás helyzeteket. Sok tagállam most nem tesz mást, mint hogy provokálja az illegális bevándorlást, kiprovokálja. Ezt el kell kerülnünk. Ez ennek az irányelvnek a hozzáadott értéke, hogy elkerüljük ezt. Vannak olyan tagállamok, amik, amelyek visszaélnek ezzel a kettős piaci helyzettel. Azzal a helyzettel, hogy olyan embereket alkalmazzanak, akiknek nem is kellene az EU területén lenniük. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk. Köszönöm, elnök. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Hát kicsit visszariadtam néhány kolléga hozzájárulásától, aki az időszakos munkavállalást egy állandó tartózkodási engedélye akarja transformálja. Nem tudom, ez milyen érv itt egyértelművé kell tenni, hogy ez nem egy fejlődési segély, nem menedékjog, nem legalizálása az illegális tevékenységnek, egyszerűen az idény munkások munkával való ellátása, ha ez az igény létezik a tagállamban. Tegyük fel a kérdést lefedhetjük ezt az igényt saját uniós ellátmányból, munkaerőből, hanem hiszen <clears throat> ezzel egy nagyon nagy munkanélküliségi segít adunk ki egy részről a tagállamokban, másrésztről pedig azt mondjuk, hogy most hozunk az EU-n kívülről szezonális munkásokat. Ha ezt akarjuk, akkor először nézzük meg az én országomban, vagy az EU-ban kaphat-e először valaki munkát, aki munkanélküli, és utána próbáljunk meg kívülről munkaerőt szerezni. Ha tényleg szükség van erre, hogy kívülről munkaerőt hozzunk, akkor persze definiálnunk kell ezt. És tisztázni, hogy ez csak egy átmeneti tevékenység. Tisztázni kell a feltételeket, a beutazást, az életkörülményeket, a bérezést, a TB-t. Ezekre választ kell adni. Honnan jön a biztosítás majd? A munkaadó országból? Itt kap egészségügyi ellátást a munkavállaló, vagy a származási országban? Aztán fölmerül a kérdés. Ha valaki újra és újra visszajön egy fél évre, annak van-e joga nyugdíjra? Ezt is tisztázni kell, hogy ne hagyjuk magukra ezeket az embereket. Aztán a kérdés megint, mi az, hogy szezon, mi az, hogy idény? Fél évig tart egy idény? Aztán, ha egy terhes munkavállaló beérkezik az EU-ba, itt születik meg a gyermeke, de ez túllépi a hat hónapot, akkor a gyermek melyik állam állampolgára maradhat-e az országban? És maradhat-e a szülője a gyermeken keresztül, aki esetleges uniós állampolgárságot kapott? Mi történik balesetek esetén? Ha öt és fél hónap után valaki megsérül, és kórházban van, nem lehet kitenni onnan, és azt mondani, hogy lejárt a szezon. Ezeket az el, visszaéléseket el kell kerülnünk. Tehát nyugdíj, szociális szolgáltatások. Ez a szubszidiaritás elve alá esik. A tagállamoknak bele kell szólni. Nem mondhatjuk azt, hogy ez nem tartozik a szubszidiaritás alá hiszen ez igénybe veszi a szociális rendszereket is. Ez a tagállamok felelőssége. A rendeletekre szükség van minden oldal levédésére. Köszönöm. Okay. Mrs. Köszönöm szépen, Lambert asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem is akartam felszólalni igazából, de mégis most úgy érzem, hogy meg kell tennem ami az európai hozzáadott értéket jelenti, már megkaptuk erre a választ számos megjegyzésből, a tagállamok azon akarat, hogy a saját eh, jogszabályokat alkalmazzák eh, annak érdekében, hogy akik a mezőgazdaságban, turizmusban idén munkásként dolgoznak, hogy őket megvédjék. Ezzel kapcsolatban azt mondjuk, hogy számos esetben kizsákmányolják őket, vannak tagállami jogszabályok, ezeket nem megfelelően hajtják végre, nem hajtják eh, végre az ellenőrzési mechanizmusokat sem, és ezért számomra úgy tűnik, hogy ennek az európai hozzáadott értéke az az, hogy így legalább az Európai Bizottság ráveheti a tagállamokat arra, hogy védjék meg az idény munkásokat ebben a helyzetben. Természetesen az idény munkások lehetnek EU tagállambeliek, vagy harmadik beliek is, és ezért eh, alapvető követelménye ennek a alapvető követelményeket kell megvalósítani, és biztosítani kell azt, hogy legyen egy minimális jövedelmük, legyen szerződésük, stb. És természetesen arra is ügyelni kell, hogy ne azt történjen, hogy túlságosan olcsó munkaerőt alkalmazunk, amely aláássa a munka körülményeket. Az idei munkával az a, az a gond, hogy sokan szeretnek nagyon olcsó munkásokkal dolgoztatni, és nem látják, hogy mi történik így, így nagyon olcsó árucikkek jönnek létre, és ezt is meg kell vizsgálnunk szélesebb körben. Ezen kívül vannak gondok a szociális biztonsággal és a társadalom biztosítással is. És úgy gondolom, hogy meg kell nézni ezt, hogy mit tesznek a tagállamok most, mert már valószínűleg most is vannak olyan intézkedések, amelyek a biztosításhoz kötődnek, az adózáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, és, az, és a társadalmi, társadalom biztosítással kapcsolatban az e, nemzetközi munka szervezet egyértelmű, hogy mit tartozik ide, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen koordinálnunk kell a saját állampolgáraink, illetve a harmadik országból származók érdekében. Voltak kérdések a megfelelő lakhatást illetően is, ez mit jelent? Úgy gondolom, hogy az keretirányával van esélyünk arra, hogy alapvető értékeket megvalósítsunk, de az is egyértelmű, hogy amit láttunk, amit hallottunk, az alapján egyértelmű, hogy a megfelelő lakhatás azt jelenti, hogy van például víz is a a házban, hiszen így legalább lehet mosni, zuhanyozni, és így legalább ételt lehet készíteni, főzni lehet. Az is fontos, hogy legyen egy ágy, amelyet nem kell megosztani másokkal rotációs rendszerben, vagy hogy nem kell túlzsúfolt helyen lakni. Úgy gondolom, hogy erre vonatkozólag már van tagállami szabályozás, hogyha nincs, akkor szégyelniük kell magukat, és akkor valóban tenni kell valamit. Tehát számomra van európai hozzáadott érték, és ez egy áthat, átfogó bevándorlási rendszernek a része, és ezt minden tagállam aláírta ezt, vannak olyanok, akik megbánták ezt, hogy elődjeik aláírták ezt, de az európai hozzáadott értéke számos más dolog mellett, például amellett, hogy megfelelő munkarendszer lesz, amit eh, az egyik képviselő eh, mondott, de a legfontosabb számomra az, hogy az Európai Bizottsággal rávetjük a tagállamokat arra, hogy jó, jó körülményeket biztosítsanak az idei munkásoknak. Ernst asszony következik. Köszönöm szépen! Szeretnék a nemzeti parlamentek megjegyzéseire kitérni. Úgy vélem, hogy fontos az, és ebbe az irányba szeretnék szólni a tanács is. Tehát fontos az, hogyha megnézzük a, az érveket, amelyek pozitívak, és amelyeket más országok ugyancsak pozitívnak tartanak, és ezáltal lehetne támogatni ezt a kezdeményezést. Lehet, hogy mondhatna egy kicsit többet erről. Van két dolog, amit tisztázni kell, és most nem is a biztosításról beszélek, először is a célt kellene teljesen egyértelműen meghatározni, mi, mit kell, hogy az irányelv szabályozzon. Ezt kell leszögezni. És leszögethetjük, hogy idény munkások minden tagállamban vannak, és minden tagállamnak szüksége van idény munkásokra, kisebb vagy nagyobb mértékben, de ez tény. Azt is meg lehet állapítani, hogy az idény munkásokat kizsákmányolják, nem kell Olaszországra mutogatni. Számos országban ez történik, létezik ez a probléma. Kihasználják az illegalitásukat, és azt is meg kell állapítani, hogy a jelenlegi nemzeti szabályozások nem megfelelőek. Nem hatottak ki pozitívan ezekre a munkavállalók sőt inkább nőtt az illegalitás. Tehát pontosan nemzeti szinten meg, megbukott a szabályozás, a nemzeti szint ez megbukott, és el kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk közös szabályokat létrehozni. Ezt én nagyon fontosnak tartom, és ezért támogatjuk az európai szabályozást, mert így egyenlő bánásmód lesz a bérek, a munka, feltételek, illetve az egészségügyi ellátás kapcsán. A szkeptikusok itt a teremben azt kérdeztetek, hogy miért lenne ez fontos, vagy miért nem fontos ez számukra. Úgy gondolom, hogy a szociális béke szempontjából is fontos az adott tagállamban, hogy megfelelő munkakörülmények legyenek ezen emberek számára. Ez egy nagyon fontos érv. A második pont az az, hogy mi a cél. Az az, hogy a cél az az, hogy csökkentsük az illegalitást. Próbáljuk ezt meg, próbáljuk ezt az eszközt arra felhasználni, hogy csökkentsük az illegalitást. Én hajlandó vagyok ezért tenni, és támogatom mindazt, amit Morász úr is elmondott, hogy a horizontális megoldásokat kell előtérbe helyeznünk, és ezeket kell kihasználnunk. Ez a két aspektus fontos akkor, amikor beszélünk erről az irányelvről, és arról is beszélni kell, hogy mi a szezonális munka, mi az idény munka. Az idény munka korlátozott időben jön létre, tehát lehet ez 3-4-6 hónap. Mitől tesszük függővé? Az időtől, vagy plusz munkáktól tesszük-e függővé olyan munkáktól, amit senki nem akar az adott tagállamban elvégezni? Ezt el kell mondanunk. Nem akarom ezt értékelni, ez csak egy kérdés lenne vagy úgy gondoljuk-e, hogy az idény munka ala, alacsony rendű munka, és meg kell azt mondanunk, hogy igen, így akarjuk meghatározni, vagy nem. Vagy lehet, hogy tartós karakteresen az idei munkának. Lehet, hogy vannak olyan munkások, akik már bedolgozták magukat, és őket szeretnék ismételten hívni. Ez idén munkának minősül-e? Tehát a lényeg az, hogy szeretnénk, azt szeretnénk tudni, mit, mire gondolunk itt konkrétan, mert különben egy ördögi körbe kerülünk bele. Mi azt szeretnénk, hogyha megfelelő emberhez méltó körülményeket hoznak létre ezen munkavállalók számára, és hogy egy többletértéket tudunk létrehozni, és természetesen a társadalom biztosítási juttatások, a nyugdíj juttatások, ezekről is beszélni kell, de először is meg kell néznünk, hogy mi a célunk, mit szeretnénk elérni, és úgy gondolom, hogy az ilyen események, amelyeket Olaszországban is tapasztalhattunk, és amely szinte minden tagállamban tapasztalható, emiatt kell fellépnünk. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Kamerdecki úrja a szó, aki Algériát képviseli, a magrebi delegáció részéről, hiszen ők is részei a vitának. Recki úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Figyelmesen hallgattam a Libe Bizottság munkáját, és összességében elolvastam az irányelv tervezetet is. Nagyon sokat tanultam, és elnök úr, késekedés nélkül azt már is elmondhatom, hogy két dologra odafigyeltem, és két dolgot megjegyeztem. Az első az, hogy Európa aggódik jövőbeni vagy jelenlegi idény munkásainak munkakörülményei miatt az egészségügyi, lakhatási körülmények miatt, de főleg amiatt, hogy a szerződés lejárta után sehol nem hallottam itt a harmadik országok véleményéről. Úgyhogy főleg Algériát képviselve szeretnék annyit elmondani önöknek, hogy én annyit tudok elmondani, hogy bilaterális keretek között kellene ezekkel az országokkal tárgyalni, hogy ők mivel járulhatnának ahhoz, hogy Európa ebbe az irányba induljon el. Hogy egyrészt Európa idény munkásainak segítségével előnyökre tegyen szert, de ugyanakkor azok az országok is, ahonnan származnak ezek az idény munkások, ahogy ezt mit asszony is elmondta. Anélkül, hogy kitérnék ezekre a részletekre. Nyilván ö, el kell mondanunk, hogy milyen fontos ez a harmadik országok számára is, nyilván a szegénység csökkentése területén, a bevételek révén, és ha megengedik, azt azért el szeretném mondani, hogy az ilyen jellegű irányelvnek nem abba az irányba kellene mutatni, ami már is létezik bizonyos országokban, nevezetesen a különböző kompetenciákra gondolok itt, mert ugye a, az irányelvben szó van a, ezek jövőjéről is. Ezen kívül el szeretném mondani azt, hogy már is micsoda agyelszívás történik, pedig nagyon sokat fektettünk ezekbe az emberekbe. Nálunk az oktatási költségvetés a legjelentősebb. Úgyhogy az oktatásra ö, fordított kompetencia egyszerűen eltűnik innen. Én hát egy win-win helyzetet szeretnék inkább Európa gondjainak megoldásában, de ugyanakkor olyan megoldást, ami mindkét fél részére előnyös. Hát elnök úr, erre gondoltam, ezt szerettem volna megosztani önnel és önökkel. Köszönöm a meghívásukat. Poncéri elnök úrral a mediterrán térségben elő, társ előadó leszek, főleg a személyek mozgását illetően, és természetesen állok rendelkezésükre, hogyha bármilyen kérdésük lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Grecki úr. Hosszas vitát folytattunk nagyon sok résztvevővel, úgyhogy várjuk először is a bizottság hozzászólását. Schmidt asszonynak adom meg a szót először is. Az elhangzottak alapján esetleg volna hozzászólni valója? Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem nagyon rövid lehetek, két megjegyzésem lenne. Az első, ami a statisztikai adatokat illeti. Már adtunk bizonyos tájékoztatást a hatástanulmányról, de ugyanakkor új kutatást is folytatunk a tagállamok körében további adatok összegyűjtése szempontjából. Azt tudjuk, hogy kb. 200 ezeren vannak, pontosabban 2008-ban 24.800 volt Spanyolországban, Olaszországban nyilván el tudják képzelni, hogy nagyon sokan voltak, úgyhogy nyilván vannak adataink, de csak akkor kapjuk meg ezeket, hogyha a tagállamok elküldik számunkra. Nyilván, mivel nem legális munkavállalókról van szó, egyértelmű, hogy nehezebb hozzájuk jutni, mert ezek a számok nyilván alulbecsültek a valós helyzethez képest. Megpróbálnék válaszolni arra is, hogy szükség van-e ilyen területen irányelvre. Úgy gondolom, hogy fontos a bevándorlást összességében tekinteni, és egységesen megközelíteni. Ott volt Tampere, Hága, Stockholm, a migrációról, a menekültügyről szó volt, úgyhogy ideje, hogy bebizonyítsuk, hogy Európa nem csak egy zárt rendszer, amely felveszi a harcot az illegális bevándorlás ellen, hanem azon bevándorlók vonatkozásában, akikre igenis szükségünk van, akik szakképzettek, és ugye már említettem az erre vonatkozó irányelveket, ezek léteznek már, de azokra is szükségünk van, akik mondjuk nem ennyire szakképzettek. Itt szeretnék válaszolni arra is, amit a Magreb képviselője vetett föl, hogy ezek a munkavállalók esetleg mit adhatnak származási országuk számára, még akkor is, hogyha talán kevésbé szakképzett munkavállalókról van szó. Azt hiszem, hogy itt kevésbé vetődik fel az agyelszívás problematikája, de azok, akik az agráriumban, a az idegenforgalomban dolgoznak, nyilván olyan ismereteket szállítanak ide, amelyeket a gyakorlatban hasznosíthatnak és vihetnek vissza a saját hazájukba. Nos, ez az irányelv, mint ahogy említettem, kevesebb rugalmaságot hagy a tagállamok számára. Másrészt azonban eléggé szigorú szabályokat ír elő, a befogadás feltételeit és kitűrőmeket illetően, ami a jogokat illeti, és az összes többi részletet, nyilván azt a célt kell szemünk előtt tartani, hogy ne legyenek torzulások, de többször is elhangzott az is, hogy mivel itt különösen ö, olyan csoportokról van szó, akiket nyilván kizsákmányolnak, előre kell lépnünk az ő védelmük terén is. Köszönöm. Mrs. Rice, the Belgian presidency. Rice asszony, belga elnökség. Köszönöm, elnök úr. Örömmel konstatálom, hogy működik a mikrofon. Nos, túl sok kiegészíteni valóm nincs az elhangzottakkal kapcsolatban. Nyilván folytatni kell a munkát, és a megfogalmazott aggályok ugyanazok, amelyek eljutottak a tanácsba is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy akár csak minden egyes eszköz esetében először is a bizottsági kezdeményezést a nemzeti gyakorlattal, a nemzeti hatályos jogszabályokkal kell összevetni. De úgy gondolom, hogy majd a későbbiek során, és miután újra megvizsgáltuk a szöveget, és figyelembe vettük az önök által megfogalmazott véleményeket, amelyeket nyilván továbbítani fogok a tanácsba. Tehát csak így sikerül majd a kompromisszumos szöveget megfogalmazni, amely aztán elfogadható lesz mindenki által. Köszönöm, elnök úr. Now, let's get back to... Most pedig Morales úr elszól, hogy összefoglalja ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak. Ez egy nagyon alapos vita volt, és nagyon nehéz itt a kérdés, ez a munka. Miért? <clears throat> Tisztázzuk előre. Azt hiszem, hogy négy vagy öt hozzászóló is említette, hogy nyilvánvaló ez a dolog, mi is, először is. Tampere óta, ezt 11 évvel ezelőtt volt, legális migrációról, pozitív eszközökről beszélünk, de nem tettünk semmit. Elkerülhetetlen volt, hogy amikor a szektorális megközelítés, mint az időszakos munka, egységes engedély szóba kerül, akkor szembe kerülünk azzal, hogy hogyan bánunk ezekkel a kérdésekkel. Papa Nikola úr, Vosz úr mondták, pragmatikus megközelítésre van szükség. Hat hónap elég? Ezt meg kell vizsgálnunk. De elkerülhetetlen volt, hogy politikai érzékenységek felmerülnek. Minden egyes tagállam megkérdezésre került. A többség támogatja ezt a javaslatot. Miért? Mert tudják, hogy a tagállamok nem védik megfelelően az időszakos munkásokat, mert nem hajtják végre a jogi aktusukat. Így aztán, ahogy a Magreb kollégá is mondta, nagyon fontos, hogy az Unióban és a fejlődő országokban egységes legyen a politika szabályokat alkossunk, és foglalkozzunk ezzel a témával. Nyilván ez nehéz, de Mulder úr, nyilván van egy hatástanulmány, vannak statisztikák a bizottság részéről. Tudom, lehetne jobb is, de már sokan foglalkoznak ennek a történetével. Nézzék meg, mi történt Tampere óta. Hányszor akartuk már szabályozni ezt a helyzetet? Nehéz, de Lisszabon után meg kell ezt oldanunk. Ami a szezonális munkásokat illeti, megfelelő csomagra van szükségünk. Ezek nagyon nehéz kérdések. Lambert asszony említett a TB kérdését, definíciót, hatáskört. Ha sikerül ezt letudnunk, akkor láthatjuk, hogy miért jó ötlet ez. De még a frakciókon belül is, még a saját frakciónkon belül is lesznek ellentmondások, civil szervezetek, lobbisták, és így tovább. Weber asszony is mondta, az összeütkezés elkerülhetetlen először beszélünk szakképzetlen, vagy alig szakképzett, alacsony képesítésű munkásokról. Ez az, ahol felmerülnek majd a nehézségek. Úgyhogy az állampolgároknak ez egy nagyon érzékeny téma. Meg vagyok róla győződve, hogy jó vitát folytathatunk, és látom, hogy milyen komoly figyelmet szentelnek ennek az egységes engedélyt illetően is. Ez egy új fázis Lisszabon után. Minnyáján tudjuk ezt, így ez egy nagyon mély vita lesz. Ahogy tovább haladunk, kevésbé fognak tartani az állampolgárok és a tagállamok ezektől a javaslatoktól. Tehát legyenek nyitottak, fogadják el ezt a javaslatot. Persze a jelentésemben a kritikáknak is hangot adok teret, de én most optimistább vagyok, mint voltam. Sokan figyelmeztettek, hogy ez egy nagyon kemény téma lesz. Ez így van, de van út előre. Elnök, köszönöm, Morász úr. Mindenkinek köszönöm a részvételét. Folytathatjuk. Erről a témáról majd még később lesz szó. A szezonális munkásokról. Nyolcas napi rendi pont. Ezt elhalasztottuk, ezért kilences napi rendi pont következik. Megrakatnám az alkalmat, hogy üdvözöljem Janis Hanis Flesárt asszonyt, aki korábbi kollégánk. Örülünk, hogy újra itt van a Libében. And we're moving. Most pedig kilences napi rendi pont, közös vita még van néhány percünk. Liechtenstein csatlakozása az EU-hoz, ez három dokumentumot foglal magában. Holmájer asszony a felelőse, kis figyelmet kérnék. Tehát akik még itt vannak, kérem figyeljenek, Holmájer asszony, Coelho úr és Van de Kamp úr a jelentéstevő a három lichtensteini dokumentummal kapcsolatban. Ők ajánlásokat tesznek, aztán vita következik. Ezen kívül az eljárási módosítók benyújtásának határideje a jogalkotási állásfogás tervezethez December 6-a. December 6-a. Nem fogadunk el módosítókat az úgynevezett operációs pontokhoz, hiszen a parlament elfogadja a jegyzőkönyvet és az egyezményt. Halljuk a jelentéstevőket! Pozotil úr, ön kerül Holmájer asszony helyébe? Öné szól. Then Mr. Coelho first. Akkor Coelho úr először, vagy Van den Kamp úr, akárki szeretne, bármelyikük szeretne, Coelho úr. Köszönöm szépen, elnök úr na parte da, que tem a ver com Schengen e provavelmente nos outros dois relatórios também, a situação é relativamente simples. O que acontece é que todos esperávamos que quando yeah. aderiu a Schengen. Nos, ami a Schengenhez való csatlakozást illeti, ö, gyakorlatilag nem sikerült még egyelőre megoldani a kérdést, mert bizonyos tagállamok ellenezték ezt a kérdést úgyhogy még várnunk kellett egy kicsit. Svájc, illetve elnézést, Svédország és Németország ö, elleneste, ö, főleg az adócsalás miatt, mivel Liechtenstein nagyon kis terület, nem egyszerre tud belépni Svájccal, mégpedig úgy, hogy az EU külső határait ott állapítsuk meg, ahol már száz éve, sőt több mint száz éve nem volt ilyen. Mondhatjuk azt, hogy úgy gondoltuk, hogy a Liechtenstein, majd belépnek, Norvégia, Írország és a Svájc már a Schengeni térségben vannak. Így lehetne zöld utat adni ennek a folyamatnak, ami a Schengeni megerősítést illeti. Úgyhogy egy felülvizsgálati folyamat ö, indul majd be, és meglátjuk, hogy Liechtenstein minden kritériumokat tiszteletbe tartja-e. Semmi akunk feltételezni azt, hogy nem így van ez, de minden esetre pozitív jelzést kell közvetítenünk, és mindenképpen zöld utat adnunk ennek a folyamatnak. Köszönöm szépen. Buzutil úr, Vendenkamp úr, mely kölyük, Buzutil úr. Nem én vagyok Monika Holmájer, de őt helyettesítem ezen vita során. a Liechtensteini, Liechtenstein jegyzőkről fogok beszélni, ami a Dublinhoz csatlakozás során született, és Holmeyer asszony úgy gondolja, hogy ezt mindenképpen üdvözölni kell, és ez egy logikus és szükséges lépés is. Az ő véleménye mindenképpen pozitív, üdvözli a dosszié lezárását, az elég hosszú időn át ez egy nyitott dosszié volt, és most már támogatja ennek a jegyzőkönyvnek az elfogadását. Ez egy természetes lépés, amely a tárgyalások lezárulását követi, és a Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentnek most már hozzájárulását kell adnia ezen kérdéshez, ami azt jelenti, hogy meg is adhatjuk most a hozzájárulásunkat. Engedjék meg, hogy egy utolsó megjegyzést tegyek, ez egy személyes megjegyzés, és ezt Fandenkám úr dokumentum előtt mondom. Kicsit ironikus az, hogy lesz egy vitánk arról, hogy Svájcot felvegyük bizonyos megállapodásokba, fő, főként azután, hogy volt a hétvégen egy népszavazás Svájcban, most megnyitjuk az utat Svájc számára azért, hogy együtt működjön velünk, és válaszul azt kapjuk, hogy teljes másfajta hozzáállást tanúsítanak akkor, amikor bizonyos népszavazások vannak ebben az országban. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban ki kellene fejeznünk a véleményünket, aggájainkat. Ez a megállapodás, illetve ez a döntés nem nyitja meg ezt az országot, hanem inkább bezárja azt. Elnök, köszönöm szépen, figyelembe vettük az ön személyes megjegyzését, és át is adom a szót most Van de Kamp úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én hollandul szeretnék most beszélne, beszélni. A két kiváló előttem szóló után szeretnék néhány megjegyzést tenni a javaslatról, amelyet én készítettem el. A, az érintett országok csatlakoztak a Schengeni térséghez, illetve a szabályokhoz és a jogszabályokhoz is, és így részesei lehetnek, sőt, fize, sőt hozzájárulnak a külső határok alapjához is. Az EU, illetve ezen országok közötti tárgyalások 2009. június 30-án kezdődtek, és március 29-én zárultak le ebben az évben. A Lisszaboni szerződés, amely most már életbe lépett 2009. december 1-én, ennek értelmében az Európai Parlamentnek jóváhagyását kell adnia ezen megállapodásokról. Én azt javaslom, hogy legyünk pozitívak, és jelentéskészítőként egyetértek azzal, hogy ez a két ország csatlakozzon a külső határok alapjára, és mindannyian figyelembe veszük előtt, az előttem szóló megjegyzését a svájci referendummal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitjuk a vitát, illetve aki szeretne hozzászólni, Keller eh, asszony következik. Csak szeretném tudni, hogy van-e valaki, aki tudja, hogy ennek a népszavazásnak mi lehet a következménye Svájc Dublini készségeire. Hiszen akkor az EU-s tagországok visszaküldhetnék Svájcba azokat, akik először Svájcon keresztül léptek be az Unió területére. Nem tudom, van ilyen klasszi besorolás, hogy külföldiek? Tehát, hogy ezek a külföldiek, nek a, ezek a visszaküldése nem lehetetleníti el az emberi jogok, a visszanemtérítés és a menekültügyi rendszerhez való hozzáférés jogát. Csak ehhez szeretnék választ. Elnök, Ensu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel árnyék jelentéstevője vagyok a szocialistáknak. Támogatjuk a raportört, és pozitív a válaszunk. Köszönöm. Elnök, hogyha nincs már megjegyzés, senki sem kér szót, akkor a bizottság, a bizottság képviselője? Nem? Nincs itt a belga elnökség? Nem akarok hozzászólni? De? Keller asszony? Csak egy kérdés. Tudnának választani a kérdésemre? Bizottság, tanács? The commission would like to reply right on... A bizottság később szeretne választ adni? Keller asszonynak adna választ majd írásban? Igen, igen, írásban, elnök úr. Jó, köszönjük a választ. Nincs hozzászólás. Akkor ennyi. Ezt nem? Senki? Akkor ennyi volt mára. Hiszen megegyeztünk hogy az ajánlások beterjesztése után a határidő a módosítókra, ahogy azt már említettem, december 6-a dél. A módosítók beadása a jogalkotói állásfoglás tervezethez. Ennyi, holnap folytatjuk, 9 órakor köszönöm.